Thank you. The technical services will take note of that. Igen, majd a technikusok gondoskodnak a megoldásról, és akkor folytassuk a bizottsághoz intézett kérdések óráját, ami rövidebb lesz, mint ahogy terveztük, hiszen az előző vita 25 perccel csúszott, nagyon sajnálom. Úgyhogy eh, fél nyolc után valami, mivel később fogjuk befejezni. Minden hozzászólónak másfél perce lesz. Bányé úr üdvözlöm a bizottság részéről. Madame Blinkevichute pose une question. Jukevics te asszony feltett egy konkrét kérdést a mag, magányugdíj alapok szabályozásáról, ennek a felülvizsgálatáról. Ez egy közös fellépést igénylő terület, mert a népesség öregszik, és a munkaerőpiac is átalakul. Ez fontos intézményi változásokkal jár, illetve sebezhetővé teszi a pénzügyi rendszereinket egyes nyugdíj alapok esetében. És az ezzel foglalkozó jelentés felhívta a több lehetséges intézkedésre a figyelmünket. Barozó bizottsági elnök úr politikai orientációt, iránymutatást adott ki az Európai Parlamenttel egyeztetve, és a nyugdíjjal foglalkozó zöld könyv szigorú felülvizsgálatot irányozott elő a magánnyugdíj alapok esetében szigorúan meg kell vizsgálni a nyugdíj intézményeknek a működését, a belső piac megfelelő működését is ezen a területen, sőt az ezzel foglalkozó irányelv felülvizsgálatára is szükség van, meg kell őrizni a fizetőképességet a nyugdíjrendszereinkben, és elnök úr, az Európai Parlamenttel egyeztetve a fizetőképességgel foglalkozó második megállapodás témája lesz ez. Az állampolgáraink számára alapvető fontosságú, hogy az Európai Bizottság gondoskodjon arról, hogy a tagállamok rendszerei megfelelően működjenek, és igazságosan osszák el a nyugdíjakat. Elnök, Blinkovics Ute asszony, 30 másodperc. Ačiū, ponia komisarė, už atsakymą ir iš tikrųjų. Köszönöm, biztos úr, a válaszát, és várjuk majd a zöld könyvet, amit említett. Ez a kérdés nagyon aggodalmas számos európai polgár számára, konkrétan nálunk Litvániában nagyon sokakat foglalkoztat ez a kérdés. A nyugdíjak, a pénzügyi és gazdasági válság következtében ugyanis csökkentek. Szeretném arra kér, azt megkérdezni öntől, biztos úr, hogy a bizottság miért fordít oly csekély figyelmet a nyugdíj alapok stabilitására és garanciáira. A 2020-as stratégia keretében figyelembe kell vennünk a konkrét piaci helyzetet, és szerintem ez a kérdés különösen nagyon fontos, hogy tíz év múlva hogyan alakul. Bizt, elnök, a biztos úr kíván-e válaszolni? Madame le député. Euh, Tisztelt asszony! A 2020-as stratégiai dokumentum foglalkozik az intelligens, zöld és fenntartható fejlődés lehetőségeivel meg sem tudom említeni a benne szereplő összes kérdéskört, tehát nyilván több alkalomra lesz majd szükség, illetve több témára, hogy meg tudjuk vitatni az alapvető kérdéseket. És ezek közé tartozik a nyugdíjaknak a területe is az európai állampolgárok számára. Ez egy alapvető, sőt függőséget megtestesítő kérdéskör. Tehát mindenképpen foglalkozni kell. Az intézményi szinten is a nyugdíjalapokkal, ezeknek a tőke megfelelőségével, és legyen szó itt akár munkáltatói nyugdíjalapokról, illetve magánnyugdíjalapokról, tagállamonként eltérő rendszerekről beszélhetünk ugyanis, és nagyon lényeges, hogy a tagállamok gondoskodjanak ezeknek a működő képességéről és a megfelelő forrás elosztásról. A következő hetekben, hónapokban erről lesz majd szó, amikor egyeztetünk önökkel, és a lehető legszélesebb körben megvitatjuk az ügyeket. Köszönöm. Egy kiegészítő kérdés van még Obermeier úrtól, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Ausztriában évente 210 euróban maximáljuk a magányugdíjpénztárakhoz való hozzájárulást, és ez különösen a pénzügyi gazdasági válság keretei között. A kérdésem, hogy ezek az alapok mennyiben nyújtanak, illetve teremtenek alapot a különböző kétes spekulációknak? mennyiben lehet állami pénzekből támogatni a rövid távon spekuláló magánalapokat, illetve mennyiben kell ezeket bármilyen módon is támogatni. Köszönöm. E, biztos úr? Barroso bizottsági elnök úr reagált már korábban ezekre a kérdésekre, sőt több témát elemzett a nagy pénzügyi mozgások spekuláció, ahogyan a képviselő úr fogalmazott. Annyit mondhatok európai biztosként, a belső piac felelőseként, illetve a szolgáltatási terület szabályozásának, felügyeletének a felelőseként, hogy egyetlen termék, egyetlen piac, egyetlen terület sem élvezhet mentességet vagy kivételt, nem kaphat a felügyelet alól ez a hatékony működés előfeltétele. Különböző piacokon, különböző termékekkel szembesülünk, és komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a hatékony felügyelet megvalósulhasson. Többször felülvizsgáltuk az irányelveket. A belső piaci, illetve a befektetés szabályozó irányelvekre utalnék csak. Tehát egyetlen termék, egyetlen piac sem menekülhet meg a hathatós felügyelettől. Uh, Még egy kérdést. Engedek kérdésként, Tikao asszony fél percben. A... Köszönöm szépen. Uh, Tisztelt elnök úr, a hosszú távú stratégiáról kellene beszélni a nyugdíjreformok kapcsán, legyen szó állami vagy magán nyugdíj alapokról. A 70-es évektől kezdve jelentősen megnőtt a születési arányszám, azóta viszont jelentősen csökkent, az utóbbi években különösen visszaesett. Tehát az aktív dolgozók száma folyamatosan csökken, és egyre nehezebben tudják kitermelni a szükséges nyugdíjakat át kell gondolni, hogy milyen mélyreható reformprogrammal változtathatunk ezen a nyugdíjrendszerben. Köszönöm. Tisztelt képviselőasszony! Az imént röviden reagáltam erre, kitértem erre a kérdésre, hogy a mobilitáson túlmutatóan ez a következő nagy kérdés, a demográfiai változásoknak a területe. Valamennyiünk alapvető érdek, hogy ezzel átfogóan foglalkozzunk egy vitasorozat keretében különböző összehasonlításokat téve, illetve a demográfiai részletes adatokat európai szinten megvizsgálva. Minden európai ország többé-kevésbé intenzíven érdekelt, és kell, hogy foglalkozzon ezzel. Csökken a lakosság létszáma országainkban. A születések száma nem biztosítja a népesség szinten tartását. És ez komoly kihívást jelent, ezen dolgoznunk kell a nyugdíjak életképessége érdekében, mivel nagyon sok ember megélhetése függ ettől a zöld könyvet jó eszköznek, megfelelő időben megszületett dokumentumnak tartom, ahol ezek a kérdések felvethetők és ennek alapján vihetjük tovább az egyeztetéseket. A nemzeti szinte természetesen külön-külön működnek a nyugdíjrendszerek, de európai összehangolt cselekvése lesz ahhoz szükség, hogy az európai piac egységesen tudja kezelni ezeket az ügyeket. És feltesszük a vonatkozó kérdéseket, megadjuk majd az iránymutatást ebben a néhány hónap múlva publikálandó zöld könyvben. Köszönöm szépen, biztos úr. A következő kérdés, a 29-es kérdés lesz Sean Kelly-től, árvízbiztosítási rendszerek az Európai Unióban. Biztos úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, Tisztelt képviselők, Kelly úr az aktuális tragédiára hívta fel a figyelmünket, Madeirán az árvíz okozta károkra, és az én hazámban is több tucat halálos áldozatot követelt az ítéletidő. A szolidaritásunkat kell hangsúlyoznunk az áldozatokkal. És biztos kollégám két alkalommal kifejezésre is juttatta. Globális kihívással nézünk szembe, ez a globális felmelegedés. Ez ellen kell küzdenünk, hogy elkerüljük a jövőbeni természeti katasztrófákat, és nagyon súlyos következménnyel járó természeti csapásokat az állampolgáraink életére, a gazdaságra, a társadalom életére nagyon súlyos csapást mérnek ezek a katasztrófák, például a tengeri katasztrófák is. És 1999-ben itt a tisztelt házban a görög kolléga felvetette, hogy a hazájában bekövetkezett földrengés okozta károk enyhítésében, és szolidaritásra van szükség, a polgári védelmi szolgálatok együttműködése szükséges. Azután Ausztriában, Szlovákiában néhány hónappal később az ítéletidő okozta károk ügyében ismét szolidaritásunkról tettünk bizonyságot. Most pedig a madeirai áldozatok megsegítése miatt van erre szükség. És 2002-ben is voltak erre példák. Az európai a szolidáritási alapot sikerült létrehozni, és Zsorzseva asszonyjal együttműködve európai zászló alatt segítséget tudtunk többek között a hajtin a hajti áldozatoknak a megsegítésére. És itt olyan természetű csapásokról van szó, amelyek nem biztosítási kár esetek, tehát nincs rájuk fedezet, és ezért fontos, hogy a szolidaritási alapot igénybe tudjuk venni. 2009-ben a fehér könyv a klímaváltozás miatti alkalmazkodás lépéseit hangsúlyozta, és ennek a fehér könyvnek a megfogalmazásai alapján én megvizsgálom, hogy milyen kiegészítő intézkedésekre van lehetőség, illetve szükség. Egy összehasonlító vizsgálatra, úgynevezett benchmarking vizsgálatra van szükség, hogy megvizsgáljuk, hogy a határon átnyúló hatásokat hogyan tudjuk kezelni, mert itt nagyon komoly hatásokról van szó. És Európa, illetve nemzeti eh, szinten is kezelni kell, de talán inkább európai szinten ezeket a jelenségeket. Egyeztettem ezen a területen az összes érdekeltel és érintettel, ideértve a biztosító társaságokat és a tagállami hatóságokat. És a cél az, hogy hatékonyan segítséget tudjunk nyújtani, és hatékonyabb védelmet biztosítsunk az európai állampolgárok számára. Operatív szinten át kell világítanunk a 27 tagállam katasztrófavédelmi rendszerét. Thank you. Köszönöm szépen, Kelly úr, fél percben kiegészítő kérdés. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mindannyian aggódunk Madeira miatt. Nálunk senki nem halt meg, hál' Istennek, de elég gyorsan megjelent a probléma. Voltak olyan háztartások, amik nem tudtak biztosítást kapni, tehát nagyon nagy probléma ez, és elismerem azt, hogy a bizottság foglalkozik ezzel, és örülök is ennek. Mi történik azokkal az országokkal, ahol nem hajtják végre megfelelő irányelveket? Lesz-e valamilyen fajta szankció velük szemben? Köszönöm szépen, mondja az elnök, biztos úr. Ez az irányelv a 2007-es árvizekkel foglalkozó irányelv, illetve a bizottság 2009-es közleménye, ami az emberi, illetve természeti eredetű katasztrófáknak a hatásait igyekszik kezelni. A kettő együtt operatív szinten irányadó intézkedéseket sorol fel. És az Európai Bizottság utána fog annak nézni, ellenőrizni fogja, hogy a tagállamok alkalmazzák-e, vagy nem ezeket a rendelkezéseket például a francia gyakorlatot már vizsgáljuk az ítéletidő nyomán, és az önök tagállamaira is sor kerül majd. Különösen az árvíznek kitett területek védelmét kell biztosítani. Összegezzük majd, hogy a tagállamok hogyan teljesítenek, és megfelelő intézkedéseket is megfogalmazunk majd. Thank you. Köszönöm. Higgins úr kap még egy kiegészítő kérdésre lehetőséget. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos úr válaszát. Kelly úr, az árvíz irányelv megvalósításáról beszélt, amit idén kell mind a 7-27 tagállamban átültetni. Az Európai Bizottság kell, hogy figyelje, figyelemmel kísérje a nemzeti végrehajtást. Én az árvízvédelemért voltam felelős 99-ben eh, Írországban, és nagyon sok háztartás ma eh, olyan háztartás kér eh, kártérítést, amely házakat az korábbi árvíz után építették. Tehát nagyon fontos, hogy mindenkivel szemben érvényesítsük az irányelv elveit, akik megsértik a előírásokat. Barnier úr kér először szót, illetve először javasolnám, hogy még van egy kérdés, és akkor együttesen válaszolna. Köszönöm. Biztos úr, én egy kicsikét más kérdést szeretnék feltenni. Itt a biztosításról beszélünk. Amikor egy természeti katasztrófa történik, akkor két dolgot kell megtennünk, mégpedig két különböző dolgot. A kérdésem a következő. Nem lenne ez szükség egyfajta válságreagáló központra Európában? Ugyanis jelenleg nincs egy olyan központi hatóság vagy intézmény, ami ilyen esetekben reagálna. A második kérdésem, hogy nem kéne -e a polgári védelem színvonalán javos, javítani. Tehát jobb kapacitásokra és egy központra is szükség lenne, biztos úr. Két különböző kérdés merült itt fel. Először az árvizek ügyére szeretnék kitérni. A belső piac, illetve a szolgáltatások felelőseként én a biztosítások kérdésével tudnék egészen konkrétan foglalkozni, illetve itt az anyagi és a személyi károknak az enyhítését szeretném egy kicsit elemezni. A magánbiztosítás rendszere egyre árnyaltabban, kidolgozottabban működik. A Franciaországban 100%-os térítést biztosítanak például a természeti katasztrófák esetén. Tulajdonképpen ez nem az én konkrét területem, mert ez inkább a környezetvédelemmel eh, kapcsolódik össze. Tehát itt írásbeli választ tudok ígérni az irányelvnek az alkalmazása terén, hogy az árvizek ellen hogyan lehet védekezni, de egyébként igaza van, hogy a regionális, nemzeti, illetve helyi felelősséget kell megvizsgálni, hogy mit építünk és hogyan biztosítjuk az árvízvédelmet. Brüsszel ellenőrizhet evidens módon. Vannak olyan területek, amelyek árvízveszélynek vannak kitéve, és itt tilos építkezni. És például a gazdasági társaságokat, üzemeket is ki kell költöztetni az árvízveszélynek itt a területekről, hogy ne várjuk ki, amíg újból bekövetkeznek a katasztrófák. 1994-ben rögzítettük ez az elvet, érvényt kell neki szerezni. És szívesen veszük a javaslatokat, illetve figyelembe is fogjuk őket venni. Aztán a polgári védelem, ugyan más kollégának az égisz alá tartozik, de az Európai Parlament támogatását üdvözlendőnek gondoljuk. Bározó bizottsági elnök úr 2006-ban foglalkozott a polgári védelem erősítésének a lehetőségével. És itt egy alulról felfelé kialakuló mozgalomra lenne szükség, amely a helyi, illetve nemzeti szinten keresztül működik. Tehát nem kéne kivárni, amíg egy cunami vagy egy hajtin bekövetkező tragédia hívja fel a figyelmünket ennek a jelentőségére. Önkéntes felkészülésre, intézkedésekre van szükség európai szinten. A kategóriák meghatározása után. Természeti, ipari katasztrófák merülnek fel, illetve például Franciaországban a szélvihar és árvíz Görögországban az erdőtüzek, és Szerencsére Európát inkább ezek sújtották eddig, mint a terrorcselekmények. Kölcsönösen együtt kell működnünk, és meg kell előre találni, ki kell dolgozni a reagálási lehetőségeket, a válaszokat. Ebben várjuk az Európai Parlament támogatását. Köszönöm szépen. A következő kérdés Andor úrhoz szól, hogyha készen el. And the question is number 30. És 30-as kérdésről van szó, amelyet Tikáó asszony tett fel a szegénység felszámolására irányuló intézkedésekről. A biztos úré a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagymértékben osztom azt az aggodalmat, amelyet kifejeztek az európaiak jólétével kapcsolatban a szociális védelem, illetve a munkahelyek kapcsán, illetve a szegénység leküzdésével kapcsolatban. Hogyan tudják 2010 a szegénység ellenes küzdelem, illetve a szociális bevonás éve, és ennek kapcsán is megpróbáljuk még jobban felhívni a figyelmet a szociális problémákra. Remélhetőleg ez az év jó lesz arra is, hogy ne csak a szegénységről beszéljünk, hanem el is kötelezzük magunkat annak irányába, hogy leküzdjük a szegénységet, és meg kell újítanunk EU szinten ezt a politikai kötelezettségvállalást a tagállamok részéről is. Ehhez az Európai Bizottság az új Európai 2020-as stratégiába egy határidőt is kitűzött, egy célt is kitűzött, amely magában foglalja a múlt tanulságait is, és 2020-ra egy negyedével szeretnék csökkenteni a szegénységet. Ez az kell, hogy jó minőségű munkahelyek legyenek, a szolidaritás megvalósuljon a rászorulók irányába. Ezek mind benne vannak a 2020-as stratégiában. Ezen kívül lesz még egy intézkedés is, amelynek az Európai Szegénység Ellenes Platform nevet adtuk. Európai szinten megpróbálunk munkahelyeket teremteni az Európai Szociális Alap, az Európai Globalizációs Alap, illetve a mikrohitel kezdeményezés segítségével a tagállamok kezdeményezése is nagyon fontosak, de még sokat kell tenni annak érdekében, hogy a nagy minőségű, jó minőségű munkahelyek valóban létrejöjjenek. Azonban a szegénység csökkentésének túl kell haladnia a foglalkoztatás kérdésén, ahogy azt az Európai 2020-as stratégia közleményében is kifejtettük. Nagyon fontos mindehhez a jól kidolgozott szociális védelem, amelyel szembe lehet szállni a szegénységgel, illetve a kirekesztéssel. A tagállamok felelnek a szociális védelmi rendszerek megszervezésének költségeiért. A legfontosabb partnere a szociális nyílt koordináció mechanizmusán belül az Európai Bizottság, és ennek kapcsán próbálunk jó példával előjárni. Jó példa lehet az úgynevezett benchmarking, a gyerekszegénységgel kapcsolatban, illetve a szociális hatás nyomonkövetése a válság kapcsán. Együttműködünk a két elnökséggel, a spanyol elnökséggel, illetve a belga elnökséggel. Mindkét elnökség fontos kezdeményezéseket tett, például a roma csúcs találkozó, amelyről most beszéltünk, és nagyon erős hatással lehet ez is a szegénység csökkentésére. A belga soros elnökséggel pedig egy kezdeményezést készítünk elő a gyermekeket érintő szegénység leküzdésére. Ezen kívül a civil szervezetekkel is együttműködünk, nélkülük nem igazán lehetne sikert elérnünk. És támogatjuk az olyan civil szervezeteket is, amelyek a szegénységgel, illetve a szociális védelemmel foglalkoznak. Őket a progress alapból támogatjuk. Ezek a fő témák, és az Európai Bizottság ennek irányába kívánja leküzdeni a szegénységet. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Mrs. Tikau, your supplementary question. Köszönöm, Tikau asszony, fél percben. Szár, mulțumesc pentru răspuns, Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen a válaszát szerettem volna, hogyha hallhattunk volna, vagy megvitathatnánk egy kicsit azt is, hogy a tagállamok ipara milyen veszteségeket szenvedett, mert hogyha az én hazámat nézzük, ott az iparunk nagyon leépült, és ez a munkaerőpiacot is igen súlyosan érinti. Tehát egyszerűen nem lehet minőségi állásokat létrehozni, ezekre lenne pedig szükség az európai célok elérése érdekében. Tehát erre is ki kellene térni, hogyha lehetőség van rá, biztos úr, mert ez fontos az állampolgáraink érdekében és a minőségi munka érdekében. Indeed, uh, more. Valóban több és jobb munkahelyekre van szükség, ez is szerepel a 2020-as stratégiában és szeretném felhívni a figyelmét még két kezdeményezésre. Az egyiket már említettem, ami a szegénységre koncentrál, ami pedig a munkahelyek minőségét és mennyiségét illeti, az új zászlós hajó kezdeményezés keretében a szakképesítést igénylő munkahelyekre helyezzük a hangsúlyt, és az iparpolitikával kapcsolatosan is tartalmaz kezdeményezést a 2020-as stratégia. Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen fel kell ismernünk, hogy az Európai Uniós eszközök nem csak az európai vállalatokra irányulnak, mint például az Európai Globalizációs Alap, de nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a jövedelem kiesést, a jövedelem csökkenést, illetve a szakképesítés visszaszorulását olyan esetekben, amikor a vállalatok Európán kívülre helyezik tevékenységüket. Ehhez egy erőteljes iparpolitikára van szükség a fenntartható gazdaság érdekében, és Mindez az iparfejlődés, illetve a vállalatok tevékenységének elhelyezkedésével is szorosan összefügg. Átfogó megközelítés nélkül és átfogó gazdaság és foglalkoztatási politika nélkül nem tudunk fellépni a szegénységgel szemben. Elnök, még két kiegészítő kérdés. Obermeier úr, majd az úr. Köszönöm szépen, Főként a válság idején nagyon nagy a um, szociális visszaélések esélye. Tudja a bizottság, hogy vannak olyan országok Közép-Európában, ahol nagyon nagy a szociális visszaélések esélye. Például vannak olyan um, kifizetések, amelyeket csaló módon kérnek. Van egy kérdésem, az Európai Bizottság ad-e a tagállamoknak eszközt a, kez, a tagállamok kezébe, amely, amelyekkel meg tudják akadályozni a tagállamok a szociális visszaélések? Csüntesz úr. Mr. Uh, sorry, Mr. Mr. elnézést, még egy kérdés, és utána a biztos úr. Köszönöm szépen. Görögországban a lakosság több mint 20%-a a szegénységi küszöb alatt él. 33%-uk munkanélküli, tehát erről sem feledkezhetünk meg. A kérdésem a következő. A szegénységgel kapcsolatos probléma, itt most tekintettel az említett számadatokra, Európában azt jelenti, hogy a neoliberális rendszerek nem bizonyultak eredményesnek. Mit kezdünk az egyre növekvő szegénység mértékével? Ehhez megfelelő szociálpolitikára, foglalkoztatási politikára és lehetőleg teljes foglalkoztatásra van szükség, ehhez nem kellene észszerűbb lépéseket tenni a 2020-as stratégia keretében? Biztos úr, öné a szó. Köszönöm. A második kérdéssel kezdeném engedelmükkel. Valóban nagyon fontos, hogy stabilabb makrogazdasági környezet alakulhasson ki. Az előző válaszomban kitértem arra, hogy mekkora a jelentőség az átfogó gazdaságpolitikának annak érdekében, hogy stabilabb környezet alakulhasson ki. És valóban, ahogyan neoliberális tendenciaként beszélt az utóbbi eh, évtizedek folyamatairól, ezt felül kell vizsgálni. Az 2020-as Európai Stratégiában számos kezdeményezés vonatkozik erre. Konkrétan megemlíteném a pénzügyi terület szabályozásáról szóló fejezetet, amely valóban komoly változást hoz az előző rendszerhez képest. Abból kiindulva, hogy stabilizálni kell a makrogazdasági környezetet, és ezzel enyhíteni a nyomást a fiskális rendszereken. Mert a szociális védelem rendszerét itt tudjuk erősíteni, és a munkaerőpiaci politikákat itt tudjuk támogatni. Ami pedig a visszaéléseket illeti, és hogy mennyire hatékony a szociális védelmi rendszer működése. A válság valóban a próbája a rendszer működésének, illetve azt is megmutatja, hogy a nyílt koordinációs eljárást mennyiben tudja érvényesíteni az Európai Bizottság, illetve a tagállamokkal mennyire tud együttműködést kialakítani a szociális védelem intézkedéseinek az összehangolt érvényesítése terén. Komoly kihívás a válság alatt, ahogy hallottuk a kérdésben, de a jövőre nézve is az, hogy számos tagállam fiskális konszolidációra kényszerül majd. És ezek államot próbáló idők lesznek. A szegénység elleni küzdelemhez nem találunk további forrásokat, és azt kell átgondolni, hogy hogy tudjuk hatékonyabban felhasználni a meglévő eszközöket, illetve elérni a célcsoportokat. Köszönöm. Thank you. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Most pedig következik a 31-es kérdés, és Vasziliu asszony ad majd választ. Papanikul úr tette fel a kérdést. A kulturális program 2007-2013 közötti szakaszának az értékelése. Átadom biztos asszonynak a szót, hogyha felkészült. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Papa Nikolaou úr kérdésében a kultúraprogramról van szó. A kultúraprogramot azért hozták létre, hogy az európai kultúrát elő lehessen segíteni. Az Európai Bizottság támogatja a különböző szerepvállalók közötti kulturális együttműködést, mégpedig azzal a célral, hogy az európai kulturális identitást erősíteni lehet így. Az Európai Kultúra Program az együttműködésre koncentrál, illetve annak a lehetőségére is koncentrál, hogy a munkavállalók kultúra szempontjából is mozoghassanak, illetve hogy az interkulturális párbeszédet is támogatni lehessen. 2009 volt az az év, amikor több mint 700 indítvány érkezett, és ezek közül sokat is támogattunk pénzügyileg. 170 projekt volt, amely a munkavállalók szabad mozgására vonatkozott kulturális szempontból, és most folyik a program külső és független értékelése. 2009. júniusában az Európai Bizottság külső, külső értékelőket kért fel arra, hogy a program első éveit értékeljék, 2007-2009 közötti periódusról van szó. Ennek keretén belül azt kell ellenőrizni, hogy a célokat sikerült-e valóban elérni, és milyen hatása volt a programnak. Természetesen áttekintették az egyes célokat, az egyes vizsgálatokat, és az érintettekkel is beszéltek az értékelés során. 2010 második felében kapjuk meg a végleges értékelést. Ennek alapján az Európai Bizottság egy jelentést fog kidolgozni a program végrehajtásáról, és ezt természetesen el fogjuk ezt juttatni az Európai Parlamenthez legkésőbb 2010. december 31-ig. Figyelembe kell venni azt, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a program nem a nemzeti szerepelőkra koncentrál, hanem inkább a kulturális szerepvállalókra, értékteremtőkre, rájuk irányul ez a program. Vannak európai szintű résztvevők is, például szakértői csoportok, akik támogatják a kulturális fejlesztést. Vannak kísérleti projektek, amelyek a munkavállalók mobilitását szolgálják kulturális területen. 2008-2009 során azon munkálkodtunk, hogy vállalatok is részt vessenek a nyílt koordinációs mechanizmusban. Jelenleg az Európai Bizottság az eddigi előrelépéseket vizsgálja, és azt nézi, hogy hol lehetne még javítást eszközölni a következő programoknál. Az Európai Bizottság ezen kívül nyílt, nyilvános konzultációkat is folytatni kíván az új 2014-es kultúraprogramokról. Köszönöm szépen. Na. Köszönöm szépen. Papa Nikolau úr kap lehetőséget további kérdésre. Nagyon köszönöm a választ. Ebben az eljárásban először veszek részt, és szeretnék sok sikert kívánni a jövőbeni munkájához. A az állampolgárok körében a kultúra ügyének tudatosítása különösen fontos és ez kell, hogy a célkitűzésünk legyen. A program az elmúlt időben nem csak Görögországban kapott külön jelentőséget, a kulturális kérdések ügye tehát a sajtóban nagyon gyakran megjelentek ezek a kérdések, Itt tehát, ahogy hallottuk, nem csak a kultúráról magáról van szó, hanem arról is, hogy hatékonyabb és haté határozottabb módon kell eljárnunk. Mindenkinek 30 perce van, 30 másodperce van a kiegészítő késésre szakítja fel az elnök úr, és most a biztos asszony kap szót ismét. Higgyék el, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy nem akarom azt mondani, hogy a sajtó közleményekre reagálnánk, akkor azt hiszem, hogy az sehova se vezetne. A következőt tudom elmondani. Az Akropolis és más kulturális műemlékek Görögországban, vagy akárhol máshol, ezek a kulturális gazdagság eh, jelképei, és az Európai Bizottság egy új rendszert fogadott el annak érdekében, hogy a nagy kulturális műemlékeket védeni lehessen. A, a Pantheon, vagy akár az Akropolis ide tartoznak, és ez is mutatja, hogy Európa hogyan gondolkodik az ókori műemlékekről. Köszönöm, mondja az elnök. A következő kérdés a 32-es Élvad úrtól a tömegsport szervezetek megerősítése és finanszírozása az EU-ban. A biztos asszonyi a szó. Az Európai Bizottság tisztában van a helyi szintű sportkezdeményezések szerepével az európai társadalomban, és a 2007-es fehér könyv a sportról emiatt éppen a társadalmi aspektusra összpontosít. És számos intézkedést sorol fel. Többek között az egészséget javító testmozgást igyekszik ösztönözni. A sportnak a szerepéről beszél a társadalom befogadó jellegének az erősítésében, és a sport egyéb eddig még csak részben megvalósított törekvésére is felhívja a figyelmet. A 165-ös cikk a szerződésben felhívja a figyelmet a sport jelentőségére és a konkrét társadalmi, illetve oktatási funkciókra a, amelyek alapja az önkéntes részvétel. Ez határozza meg a, az EU jövőbeni intézkedésein számára a keretet. És így lehet Európai Uniós szinten fejleszteni a sportot az európai dimenzió mentén. Az Európai Bizottság szándékában áll kezdeményezéseket előterjeszteni a Lisszaboni szerződés végrehajtása terén a sport tevékenységek vonatkozásában. Erre az év végéig lehet számítani, és célunk az, hogy az alulról jövő sportkezdeményezéseket erősítsük. A tisztelt képviselő helyesen hívja fel arra a figyelmet, hogy az alulról épülő sportszervezetek nehéz helyzetben vannak a jelenlegi gazdasági körülmények miatt. A folyamatban lévő gazdasági felmérés, amely a sport finanszírozását vizsgálja, szerepel a fehér könyvben is, és az alulról jövő sportkezdeményezések előtt álló kihívásokat is megemlíti. A felmérés célja, hogy meghatározzuk a legfontosabb finanszírozási forrásokat, és felvázol különböző tagállamok tekintetében finanszírozási modelleket, elemzi a lehetőségeket, és az Európai Uniós szabályozást, illetve nemzeti sportpolitikának a hatásait is részletezi Végül pedig hatékony üzleti modelleket igyekszik javasolni a felmérés a jövőre a gazdasági válság körülményei között. Az állami költségvetés terhére, illetve a magánszponzorok bevonásával, és az Európai Unió szintjén ez is hangsúlyozza, hogy az alulról jövő sportkezdeményezések mennyire fontosak. A képviselő utalt a sport finanszírozásának a jelentőségére, és ennek a kereteit vizsgálja majd ez a felmérés. A konzultációk eredményét egy konferencián tárjuk majd az érintettek elé. Ennek a címe az, hogy a belső piac fenntartható sportfinanszírozási modelljei. Február 16-án szervezték ezt Brüsszelben. A konferencián elhangzott anyagot hamarosan a belső piaci főigazgatóság honlapján is tesszük. Köszönöm. Köszönöm, Elvart uh, úr, fél percben. Köszönöm én is a biztos asszony válaszát, és üdvözlöm az említett elkötelezettségét, hogy az ilyen alulról induló kezdeményezéseket támogassa. Az Európai Uniónak a költségvetés révén van kompetenciája a sport területén. A kérdésem az, hogy hogyan kívánja alakítani az európai sportprogramokat, illetve amikor illetve mikor várható e, ebben a kérdésben közlemény a bizottság részéről. Biztos asszony, a közlemény révén kívánjuk a tömegsportot is támogatni. Ez a közlemény várhatóan nyáron, a nyári szünet előtt fog megjelenni, és ez teremti meg a fokozott együttműködés keretét, valamint egy új agendát a sport területén egész Európában. Ezt követi majd egy két éves sporttámogatási program 2012-2013 időszakban. 2009-ben, 10-ben és 11-ben is folyamatos sport támogatási tevékenységek folytak elsősorban a tömegsport területén, illetve a sport társadalmi vetületeit illetően. A 2009-es intézkedéseket már jóvá hagytuk, ezek idén kerülnek majd megvalósításra, és nem sokára jóvá hagyjuk a 2010-es intézkedéseket is. Néhány hónap múlva ezek is elkészülnek. A várható költségvetés szerint, sajnos mindenki tudja, hogy a 2010-es költségvetés 6 millióról 3 millióra csökkent, tehát a rendelkezésre álló 2011-es költségvetéstől függően új anyagokat fogunk kidolgozni, hogy a 2012-13-as időszak programját kialakíthassuk. Boris úr, fél percben. podziękować. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Szeretném megköszönni önnek azt, amit mondott az új stratégiáról, a sportot illetően. De szeretnék megelmíteni még egy dolgot itt a vita során mégpedig amelyről beszéltünk a Kulturális Szakbizottságban. Ez pedig az új kulcsfontosságú kompetenciák kérdése. Olyan kérdések, mint például az Európai Unióról szóló tudás, sportról való tudás. Az Európai Bizottság helyezze hangsúlyt a, a sportra, illetve az európai kultúráról Európai Unióról való tudásra. Biztos azt, hogy szó. Igen, amikor a társadalmi szerepéről beszélek a sportnak, akkor az oktatás, illetve a képzés nagyon fontos, és még fontosabb az, hogy kialakuljon egy közös európai identitás. Ezt mindenképpen figyelembe fogjuk venni akkor, amikor kidolgozzuk a sportra vonatkozó hosszú távú tervünket. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, ezzel lezárjuk az önnek intézett kérdéseket. A következő kérdés majd Kalász úrhoz lesz intézve. Harminc az első kérdés. Jim Higgins-től származik ez a kérdés a közúti hajlalesetekre vonatkozólag. Tehát, hogyha kész van a biztos úr, akkor övé a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A harmadik európai közúti biztonsági program kapcsán számos intézkedést tettünk a gyorshajtás, a kábítószer és alkoholfogyasztás, illetve a nem megfelelő úthálózat eh, ellen. Az Európai Parlamentet is bevonjuk az együttdöntési eljárásba. Természetesen további intézkedésekre is szükség van. Az Európai Bizottság jelenleg a az elkövetkező évtized európai közúti biztonsági stratégiájával foglalkozik. Ehhez megfelelő végrehajtásra, illetve szankciókra van szükség a veszélyes eh, magatartás kapcsán, főként a gyorshajtás, eh, a kábítószer és alkoholfogyasztás eh, kapcsán. Tudjuk, hogy vannak olyan állampolgárok, akiket nem szankcionálnak bizonyos tagállamokban, ezért nagyon fontos az, hogy egy irányelv javaslat szülessen a határokon átnyúló végrehajtást illetően, amelyet az Európai Parlament is támogatott, azonban a tanács ezt akadályozta. Az Európai Bizottság szeretné továbbvinni ezt a javaslatot. Ezen kívül az ellenőrzésen, a szankciókon kívül az oktatás, a figyelem felkeltés és olyan területek, amelyekkel foglalkozni szeretnénk. A gyors hatás, illetve az alkoholfogyasztás kapcsán sokkal szigorúbb előírásokat szeretnénk. Az alkoholfogyasztás vezetés közben nagyon nagy problémát jelent, és erre is konkrét intézkedéseket szeretnénk tenni. Az infrastruktúrát illetve az Európai Parlament és a Tanács is fogadtak el jogszabályokat a biztonsági előírásokat illetően, illetve az például a transeurópai hálózatok kérdése is, és az Európai Bizottság természetesen földjeli majd ennek a végrehajtását. A közúti biztonság, az infrastruktúra kérdése nem korlátozódik a nagy tenhálózatokra. A balesetek nagy része a vidéki utakon történik, és ezért az Európai Bizottság szeretné kiterjeszteni a felügyeletét, illetve az intézkedéseit az alsóbrendű utakra és tagállamokban. Az EU támogatások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ravuljon az út biztonság. A tagállamok, illetve az Európai Unió között megosztott felelősség van ebben a kérdésben. Ahhoz, hogy maximális siket lehessen elérni, megfelelő javaslatra van szükség, a az új közúti stratégiában számos ilyen intézkedés lesz, és remélhetőleg ezek majd egy egységes közúti stratégia részeve válnak, amely minden állampolgár előnyére válik. Higgins. Köszönöm szépen. Higgins úr kiegészítő kérdést tehet fel. Tisztelt elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a válaszért. Nagyon sok munka történt, ahogyan hallhattuk, a hajtás, illetve az vezetés ellen. Viszont kutatni kellene még a kábítószeres befolyás melletti vezetésnek a hatásait és körülményeit. Mert ez egy bonyolult terület. Az Európai Unió balesetei közül nagy számban tízezer per év számban okozza kábítószeres befolyásoltság ezeket a baleseteket. Az ittas vezetés is nagyon súlyos baleseti ok, illetve a halálos balesetek jelentős forrása. Ezért én azt javasolom az Európai Bizottságnak, hogy sokkal többet kell, hogy tegyünk. Én örülök annak, hogy kutatás zajlik, de még több kell. Biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, természetesen csak egyet tudok érteni az ön által elmondott aggályokkal. Az a gond viszont a kábítószerekkel, hogy viszonylag fejlett technológiával vizsgálhatjuk, mutathatjuk ki, hogy mely vezetők állnak ö, alkoholos befolyásoltság alatt, sokkal nehezebb viszont a kábítószert kimutatni. Úgyhogy itt valóban kiterjedtebb kutatásokra van szükség, és ki kell dolgozni a szükséges technikát mert ma gyakorlatilag vizuális megfigyelést tud csak elvégezni a rendőrség, és hogyha gyanús esetet találnak, akkor részletes a orvosi vizsgálatnak vetik alá a vezetőt. Ennél jobb megoldás kell. Köszönöm. Még két kiegészítő kérdés lesz, de a szabály az, hogy az egyik ilyen kiegészítő a az eredeti kérdés feltevőjét illeti meg, de ugyanakkor a frakciók közötti egyensúlyra is törekedni kell, éppen ezért eh, most először ön kap szót, fél percben. Biztos úr, először is köszönöm a javaslatát. Ugyanakkor szeretném megkérdezni, hogy ön szerint a mobil telefonálás vezetés közben szintén az egyik oka a halálos baleseteknek a közútjainkon. A tanulmányok szerint, különböző tanulmányok szerint a vezetők figyelmét legalább ennyire elvonja a telefonálás, mintha kábítószerek hatása alatt vezetnek. A másik kérdésem az alkonyati órákban történő vezetést illeti a tehergépjárművek vezetését, különösen rossz minőségi utakon. Nem gondolja, hogy a teher áruszállítást nagyobb részben kéne vasutakra átterelni? Következő kérdés szintén fél percben. Nagyon fontos kérdésről szólt az előttem szóló a haláleset, halálos balesetekkel kapcsolatosan. Ezek olyan balesetek, amelyek mindenütt előfordulnak Európában. A legtöbb baleset városokban eh, történik, amelynek elsősorban gyalogosok és kerékpárosok esnek áldozatul. Itt mindenféleképpen a célkitűzésnek a balesetek nullára történő visszaszorításának kellene lennie. Itt eh, a biztost szeretném megkérdezni, hogy mit tenne a prevenció érdekében, hogy ez ilyen balesetek számát megszüntethessük, Kalász úr. Köszönöm szépen. A úgynevezett modalitások közötti váltás, avagy a teherforgalom közútról vasútra történő át terelése már egy több évtizedes vágya a bizottságnak. Először is természetesen a szűk keresztmetszeteket kell feltárni, és ezeket megszüntetni. Azokat, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy éljünk és maximálisan kihasználjuk a vasút kínálta előnyöket. Remélem, hogy az én biztosi tevékenységem alatt előrébb tudjuk vinni ezt az ügyet. Ami a mobil telefonálást illeti, egyes országokban, például nálunk is tiltott, tilos vezetés közben telefonálni. Ami pedig a halál esetek számának csökkentését illeti, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, az akcióterv keretében egy igen ambiciózus célt tűzött ki maga elé a bizottság, mégpedig 50%-os csökkenést, ezt nem lehetett elérni. Ehhez természetesen minden európai intézménynek, illetve a tagállamoknak is komoly erőfeszítésére van szükség. Nálunk például, ami az én országomban nagyon jelentős mértékben háromszorosával sikerült visszaszorítani a közúti balesetek számát. Nyilvánvalóan a nullát soha nem tudjuk elérni, de minden esetre sok minden teendő van még előttünk, hogy a halál esetek számát csökkentsük. Ennek egyik legfontosabb szempontja az alkoholfogyasztás tiltása, a jobb utálózat, illetve a jobb képzés, oktatás is. Köszönöm szépen, rátérünk a következő közös kérdésre Ivo Belet, illetve Frida Brepulz kérdése, a 34-es 35-ös kérdés a Böjzingeni vasúti baleset, és ez elektronikus biztonsági rendszer, illetve a Böjzingeni szörnyű vasúti karambol okai. Biztos úr, önél szó. Members, train accident in Böjzingen. Köszönöm. A február 15-i Böjzingeni vasúti baleset mindenkit megrendített. Ezt követően számos műszaki és politikai kérdés is felmerült a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatosan. Az okokat még nem tárták fel egyelőre, a műszaki vizsgálatok folynak a megfelelő irányelv értelmében. A belga hatóságok folytatják a nyomozást, illetve ez, hozzájuk csap, csatlakozott az Európai Vasút Biztonsági Ügynökség két munkatársa is röviddel a balesetet követően. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindaddig, amíg a baleset okait nem tisztázták pontosan, nem helyes már következtetéseket levonni. Minden vasúti baleset felhívja a figyelmet a biztonsági jogszabályok fontosságára. A vasúti teherforgalom, teherfuvarozás piacának megnyitása nagyon fontos. És legalább ennyire fontos, hogy a vasút társaságok számára a biztonság és az interoperabilitás területén megfelelően szigorú szabályok érvényesüljenek, illetve ezeket figyelemmel kísérjük. Egyelőre azok az eddig végzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a versenyhelyzet megteremtése, illetve a piac megnyitása nem jelent komoly biztonsági problémát. Minden olyan állítás, ami a biztonsági kérdés, illetve a nyit, piacnyitás között teremt kapcsolatot, pusztán egy porintés. Ami a vonat ellenőrzés vagy irányítási rendszereket illeti. Európában rendkívül különféle rendszereket alkalmaznak. És az egyes nemzeti rendszerek inkompatibilitása okozza az egyik legnagyobb problémát. Ugyanis vagy mozdonyokat kell váltani határokon, vagy vagy pedig különböző fedélzeti rendszereket kell alkalmazni, több fedélzeti rendszert egy-egy szerelvényen. A, az egységes rendszert a, nevezetesen az ERTMS-t kéne megvalósítani legalább a nemzetközi forgalomban közlekedő szerelvényeken. Minden esetre ez egy hosszadalmas és költséges folyamat. A legtöbb országban, ahol ez a rendszer már működik, a vasúthálózat, a nemzeti vasúthálózatnak csak egy részén alkalmazzák ezt a rendszert, és ennek kiépítése is 20 évet vett igénybe. A specifikációk már 2000 óta léteznek, 2000 és 2005 között több kísérleti projektre került sor, és több vonalon is megvalósították már az ERTMS-t. Majdnem minden tagállamban folyt, folynak projektek. Az Aachen és Liège közötti Intercity vonalon vonalon közlekedő intercity vonatokat is már felszerelték ezzel a rendszerrel Belgiumban. Egyes tagállamok már megvalósít, korábban megvalósítják ezt a rendszert, mások némileg késlekednek. Például Olaszországban és Spanyolországban az összes intercity vonalon már működik ez a rendszer, más tagállamokban viszont még csak kísérleti szinten vizsgálják ezt a rendszert. Megfelelő képzésre, karbantartásra, illetve adatbiztonsági szabályokra is szükség van, mint fontos elemekre. Ha a biztonságot illetve a biztonsági indikátorokat szélesebb körben vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy általában nagyon magasak és szigorúak a biztonsági követelmények Európában. Először Belé úr, aztán Brepez úr kiegészítő kérdését hallgatjuk meg. Belé úr, fél perc. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, köszönöm szépen biztos eh, úrnak, hogy milyen leckét kell, milyen tanulságot kell levonnunk a tragédiából, milyen uh, tanúságot kell levonni a belga hatóságnak ebből a tragédiából, hát erre létrejön majd a belga parlamentben egy vizsgálóbizottság is. Biztos úr, mit gondol ön a mozdonyvezetők munkaidejéről? Nem kellene ezt megvizsgálni, és nem lehetne itt egy európai irányelv is, hiszen egyre inkább nő majd itt is a verseny európai szinten. Brepóz asszony, öné a szó. Én is szeretném megköszönni a biztos úrnak a válaszát. Nagyon pontos választ adott, de nem válaszolta meg az én kérdésemet azzal kapcsolatban, hogy már 2008. júniusában is a bizottság egy véleményt küldött Belgiumnak azzal kapcsolatban, hogy nem megfelelő a belga vasút három részből álló felépítése, tehát itt mindenképpen átalakításra van szükség a belga vasútnál. Biztos úr, öné a szó. First, uh, about... Először is az üzemeltetési, illetve a társadalmi kérdésekre szeretnék kitérni természetesen nagyon mélyrehatóan is meg lehet vizsgálni és elemezni ezt a helyzetet. Mert természetesen, hogyha teljes körű versenyhelyzet van, és intenzív a forgalom, akkor annak a társadalmi kihatásait is vizsgálni kell. És különböző rendelkezések, rendeletek vonatkoznak például a pilótákra, a repülés területén, vagy pedig a vezetési idő irányelvet ismerik a közúti szállításban. Tehát minden ilyen területre, illetve a vezetőkre, a mozdonyvezetőkre is kéne, hogy vonatkozzon hasonló szabályozás. Tehát ezt nagyon komolyan meg kell vizsgálni. És természetesen mindig vannak nemzeti rendelkezések is. Alapvetően ez egy nemzeti jogkör. De ez egy olyan kérdéskör, amelyet meg kell majd vizsgálnunk. Az Európai Bizottság 2008-ban, ahogyan említettem, egy indokkolással is ellátott véleményt adott ki Belgium részére. Az infrastruktúra üzemeltetés, a vasút működésének a vonatkozásában, illetve a vágányok elosztása és terhelhetősége szempontjából. Vizsgáljuk az erre kapott reakciókat, és esetleg egy kiegészítő anyag is várható. A belga vasúti baleset egy olyan tragédia, amelyet a jövőben el kell kerülni. De soha a világon nem tudunk nulla baleset számot elérni. A vizsgálat feltárja majd a tényeket, és konkrét eredményekkel szolgál a baleset okait illetően. Sajnos úgy tűnik, hogy többféle tényező, többek között emberi mulasztás kombinációja vezetett ehhez a tragédiához mert a 19. század óta világos a vasúti jelzésrendszerekben a piros lámpának a jelentése. Azt jelenti, hogy meg kell állni. És nagyon valószínű, hogy nem találunk egyetlen olyan okot, ami kizárólag felelős ezért. Boris úr, fél percben kiegészítő kérdés. Szanowny panie komisarzu, myślę, że z tej tragedii... Biztos úr, Ebből a tragédiából mindannyiunknak le kell szűrni a tanulságokat. Nyilván majd a vizsgálat feltárja, hogy ez műszaki, emberi okokra vezethető vissza. Biztos úr, mikorra várja az ERTMS megvalósítását? És nem gondolja-e, hogy mind az utasforgalomban, mind a teherforgalomban egy egységes európai minőség mérési és biztosítási rendszere van szükség. Az ERTMS rendszert a fő vasúti vonalakon 2015-ig megkívánjuk valósítani egész Európában. Tehát ez a határidő, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden helyi vagy regionális vonal is rendelkezni fog majd ilyen felett technikával. Tehát ez a telepítési terv meglehetősen költséget és óriási beruházásról van szó. Az európai minőség mérési rendszer jó ötlet, amikor arról beszéltem, hogy a közlekedést egészében szeretném fejleszteni, és amikor egységes közlekedési térségről beszélünk Európában, ennek szerves részét képezi az is, hogy a minőségi színvonalat magasan kell tartani. Elnök, köszönöm. Következő kérdésünk Vlaszovics úr kérdése a nyári időszámítással kapcsolatosan, biztos úr, öné a szó. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Van egy 2001-es januári irányelv, amelyet a tanács és a, a, a parlament fogadott el a nyári és téli időszámítással kapcsolatban, és ez harmonizálja a, a nyári időszámítást az európai Unióban. Ez már a kilencedik irányelv 1980 óta, amikor az első irányelvet elfogadták ebben a témában. A bizottság 2007-ben ezzel kapcsolatban kiadott egy jelentést a nyári időszámítással kapcsolatban, és ennek a következtetése az volt, hogy a nyári időszámítás nem hat ki negatívan a energiafogyasztásra. Nincs olyan tagállam, amely kívánta volna a jelenlegi rendszer megváltoztatását, tisztelt képviselő, de hát alig ha találna a megfelelőbb embert, aki megválaszolná ezt a kérdést, nem csak azért, mert közlekedéssel foglalkozik, nyilatkozok, hanem azért is, mert észt vagyok, és 1999-ben, e, e, 2000-ben megszüntettük ezt az átállításos e, rezsimet, és csak egy, tehát egy, egy, egyfajta volt az idő nálunk. Aztán később visszatértünk a nyári időszámításra, illetve ennek a beállítására, tehát nagyon is jól ismerem ezt a kérdést. Tudom, hogy ö, ö, milyen ez, és tudom, hogy a 2002-es döntésünk nagyon népszerűtlen volt. Az egyik az az, hogy, hogy nagyon fényes a reggel, azonban ilyenkor nem lehet mit kezdeni, nem lehet túl sok mindent csinálni, azonban már este már túl hamar sötét van, és ez ember a munkából hazamegy, még szeretne egy kicsit sportolni, vagy a gyerekevel foglalkozni, de hát akkor már este van. Ez embereknek ez egyáltalán nem tetszett, a másik gond pedig az volt, hogy teljes mértékben zűrzavar lett a menetrendeket illetően, tehát el tudja képzelni, hogy mi volt akkor, mikor más országba szerettünk volna utazni. Tehát mindenképpen visszaálltottuk a jelenlegi rendszer, tehát mi is kétszer állítjuk át az órát évente, és az emberek így boldogak, és nem tették fel ezt a kérdést. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen biztos úr. 7 óra 35 van, és már is csúszásban vagyunk. A javaslatom a következő, hogy gyorsítsunk a dolgok menetén. Milosevic úr pótkérdésére kérem, hogy válaszoljon, és két további kérdés után nem folytatjuk. Milos úr, illetve Hákin. Milosevic úr, ön, öné a szó. If you want to ask a supplementary, if you don't, leave it. Eh, úr, hogyha pótkérdést szeretne föltenni, hogyha nem, akkor hagyjuk. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Nos, engem nem hagy nyugton a kétség. Vegyük például Nagy-Britannia példáját, amely ugye Európa egészéhez képest egy másik időzónában helyezkedik el, és a mi óráink nem úgy vannak beállítva. És úgy gondolom, hogy közlekedési szempontból valószínű, hogy nem jó összevonni az időzónákat. Elnök, röviden kérjük, hogy válaszoljon, biztos úr. Ahogyan említettem, személyes tapasztalatom van ebben a témában, és semmi okát nem látom az égvilágon annak, hogy változtassunk a meglévő rendszeren, miért komplikáljuk a dolgokat. Elnök, köszönöm biztos úr. Reding asszony következik. Mitchell úr, 37-es kérdés. A eh, szabadság, biztonság és igazságszolgáltatás területe, és a 38-es kérdés Harkin eh, asszony részéről a, lesz az utolsó ma este, illetve pótkérdésekre itt már nincsen lehetőség. Eh, illetve Hárkin asszony pót kérdezhet, de más nem. Very nice to see you back, Vivian. Nagyon örülök, hogy ismét Redding biztos asszonyt köszönhetem. Úgyhogy kérem szépen, hogy akkor térjen ki a kérdése. President, thank you for... Köszönöm, elnök úr. A, az alapjogok védelmét ennek biztosítását nem a terrorizmus fenyegetettségének tükrében kell nézni. Teljes mértékben tiszteletben kell tartani a jogállamiságot, illetve az alapvető emberi jogok érvényesülését, mint ahogy ez az alapvető emberi jogok kartájában is megtestesül. Itt nem kom, nincs szó kompromisszumról, vagy egyensúlyteremtésről a két követelmény között. Mindkettőt teljesíteni kell, de úgy, hogy ne szenvedjenek az emberi, alapvető emberi jogok csorbát. Itt hatékony biztonsági intézkedésekre szükség lehet, ami a stokholmi programban is szerepel, az európai intézményeknek alkalmazniuk kell minden lehetséges eszközt a terrorizmussal szemben, miközben maximálisan tiszteletben tartják az emberi jogokat. Tehát itt egyensúlyi kérdésről van szó, nem pedig a két követelmény egymással szembeni kijátszásáról. Mitchell úr, köszönöm a biztos asszony válaszát, ami engem illet. Ha én terrorist, a terroristát meg kell akadályozni. Ami engem foglalkoztat, hogy minket, parlamenti képviselőket, ha figyelembe vesszük, nem hangsúlyozzuk elegendően, hogy ezt a fellépést, a terrorizmussal szembeni fellépést nem szabad úgy megtenni, hogy az állampolgárok szenvedjenek ettől, a személyes jogaik sérüljenek. Ez mindenféleképpen alapvető követelmény. Köszönöm, biztos asszony. Én maximálisan egyet értek a tisztelt képviselő úrral. A meghallgatásom során gondolom emlékszik, hogy még, és még korábbi minőségeben, mint adatvédelmi biztos és távközlésért felelős biztos. Ezeket a dolgokat igen komoly prioritásként kezelem. A 95-ös adatvédelmi irányelv átdolgozására is sor került a korszerű technológiának megfelelően, de azt is le kell szögezni, hogy a társadalom védelme biztosítandó, és a magán személyek személyes adatvédelemhez való jogát nem engedhetjük meg, hogy sérüljön. A bizottság természetesen figyelembe veszi majd a parlament véleményét, amikor új mandátumát kidolgozza a SWIFT megállapodás kapcsán az amerikai féllel, amiben is egyensúlyt teremtünk az adatvédelem és a terrorizmussal szembeni fellépés között. Az utolsó kérdés, a 39-es kérdés Marian Harkintól érkezett, és a biztosasszony fogja megválaszolni. President, I'm very... Elnök úr, nagyon sajnálom, nekem ez a kérdés nincsen meg. Elnök, hát van van, sok, van sok kérdésem itt előttem, mondja az biztos asszony, itt van előttem a 88-as, 95-ös, illetve a 100-as. De hát a 38-as nincs meg, önnek kérdezi az elnök írásban fogja megkapni Harkin asszony a választ, de ha szeretne hozzászólni fél perccel, megteheti. Az is jó lesz, hogyha írásban kapom meg a biztos asszony választ Köszönöm szépen. Biztos asszony, a 39-esre esetleg megvan-e a válasza? Rendkívül sajnálom, de valamit elrottontuk a szervezésben. Kicsit össze vagyok itt zavarodva Más kérdéseim vannak, mint amelyeket ön kérdez tőlem. Elnök, úgy gondolom, hogy más a számozás. Úgy gondolom, hogy Harkin asszony kérdése az önkéntességről szóló zöld könyv, és Poszelt úr is itt van. Poszelt, Poszelt úr kérdésére megvan a válasza. És akkor eh, meghallgatjuk még Poszelt úr kérdését de Harkin asszony először. Igen, remélem, hogy a bizottság megvizsgálja azt, amit javasoltam, hiszen 2011 az önkéntesség éve az Európai Unióban. Remélem, hogy foglalkozik majd azzal, hogy mennyire fontos ez, és megnézik az ILO-nak az intézkedéseit is. You haven't got the answer. Um... Akkor nem kell válaszolni, hiszen nincs meg a kérdés. A biztos asszony majd írásban válaszol, és akkor az utolsó kérdés következik Posselt úrtól. A hagyományos honos kisebbségek. Lehet, hogy ez az ön számozása szerint a 88-as. Biztos asszony, igen, biztosíthatom a képviselő urat, képviselő asszonyt, hogy az önkéntesség, ami egy rendkívül fontos kérdés, az erre vonatkozó kérdést írásban meg fogom válaszolni. Ami a hagyományosan honos kisebbségekre vonatkozó kérdést illeti, az, ez az egyik olyan érték, amire az Európai Unió épül. A kisebbségi jogok védelme és biztosítása. A Lisszaboni szerződés is kifejezetten említi ezeket a jogokat, mégpedig a kettes cikkben. Az Európai Alapjogi Karta is kifejezetten tiltja a nyelv alapján, vagy pedig nemzeti kisebbséghez való tartozás alapján történő diszkriminációt. A bizottság tehát mindenféleképpen biztosítja és garantálja ezen jogok teljes körű érvényesítését, amikor európai jogszabályok alkotására, illetve megvalósítására kerül sor. A kisebbségi, kisebbségi közösségekhez tartozó személyek esetében. És itt a különböző diszkriminációval összefüggő nehézségekkel is foglalkozni kívánunk, amikor a kisebbségi jogok érvényesülésére kerül sor. Az EU diszkrimináció ellenes jogszabályára szeretnék emlékeztetni. Ez mindenféleképpen előírja a kisebbségek számára is az egyenlő bánásmód elvét. A bizottság pedig egy új javaslaton dolgozik, ennek jelenleg folyik a vitája, ami a vallási, vagy hit, vagy nemzeti hovatartozás nemi orientáció alapján történő diszkriminációt egyértelműen tiltja. A rasszizmus és az idegen gyűlölet az a büntető törvénykönyv körébe tartozik. Ennek a célja, hogy biztosítsuk a gyűlöletbeszéd, illetve a gyűlölet bűncselekmények büntető jogi szankcionálását minden tagállamban. A keret elv megvalósítását szoros figyelemmel fogjuk követni, és egy szakértői csoport is létrejött e célból. Az alapjogi ügynökség nagyon fontos szerepet játszik a bizottság mellett ezen jogok érvényesítése terén. A kisebbségi nyelvekre vonatkozó megállapodás kapcsán szeretném elmondani a képviselő úrnak, hogy egyre több tagállam követi majd az ezt a fontos egyezményt alá, eddig aláíró tagállamok sorát. Poszelt úr, fél percben. Biztos asszony, pontosan arról beszélt az utolsó mondatában, amiről én is beszéltem. Vannak olyan eszközök, amelyek a pozitív diszkriminációt szolgálják a régóta honos kisebbség esetében, és ugyanolyan stratégiát kellene itt kifejleszteni, mint más esetekben, és a Bécsi Alapjogi Ügynökség illetékese ezért, és hogyan szervezi meg a kapcsolatát a civil társadalommal. Nem, nem lehet igazságtalan lenni akkor, hogyha a nem egyenlőt egyenlőként kezeljük. Biztos asszony, igen, egyetértek önnel abban, hogy nem fair az, hogyha a nem egyenlőket egyformán kezeljük, és mindenképpen jól kell felhasználni a szűkös erőforrásainkat, aktívan és intelligensen kell ezeket az erőforrásokat felhasználni. Az alapvető jogi ügynökség rendelkezik bizonyos célkötőzésekkel, de hogyha az Európai Bizottság vagy a Parlament azt kéri az ügynökségtől, hogy végezzen el egyfajta feladatot, akkor az ügynökség azt meg fogja tenni. Tehát arra kérem a tisztelt parlamenti képviselőt, hogy nyújtsa be számomra azokat a kérdéseket, amelyeket szeretne feltenni az alapvető jogok ügynökségének, és megnézem azt, mit lehet tenni majd ennek érdekében. Köszönöm szépen, biztos asszony. Tarabella úr, mivel most érkezett, hogyha fél percben szeretne hozzá szólni, akkor megadjuk a lehetőséget. A Reding asszony bizonyára válaszol, majd írásban a feltett kérdésre, de aztán lezárjuk a bizottsághoz intézett kérdéseknek a vitáját. Úgyhogy egy rövid válaszra megadom a szót. Tisztelt elnök úr, csak hangsúlyozni szeretném, hogy egy évet kellene szentelni a nők elleni erőszak témakörének, mert ez még mindig tabu téma, és nagyon sok nő szenved bántalmazást, nem csak fizikai, hanem szóbeli cselekmények eredményeképpen is, és sokan szégyenlik ezt bevallani, vagy panaszt emelni ez ellen. Ezért közösen kellene fellépnünk, hogy megtörjük a tabut, és hatékonyabban vehessük fel a küzdelmet a nőket érő erőszak ellen. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, Köszönjük szépen biztos asszonynak, és köszönjük a tolmácsoknak ugyancsak. Jó étvágyat a vacsorához!